ellen szavazat, úgy látom nem, ezzel meg elfogadtuk a mandátumot. A szociáldemokraták az Európai Parlamentben eh, ezt kérték, hogy Mag- eh, Guterres a Magdalena Álvarez Álza helyére az Euroszország eh, kapcsolatok munkacsoportjában foglalja el helyét, nincsen ez ellen senkinek véleménye, elfogadtuk. A tanács álláspontját első olvasatban az indokolásokat és a bizottság indokolásokat